akkor áttérünk a második pontra, az elnök közleményei, mi is szerepel itt. Még mielőtt áttérünk a napirend többi részére, szeretnék mondani valamit a az Albán, illetve hallani valamit az Albániában lezajlott választásokról. Az EBESZ jelentést hallhattuk, rendkívüli események történtek ott az előkészítés, illetve a végrehajtási folyamat során, és érdekelne, hogy mik is ezek a fejlemények, hiszen számunkra fontos ez az ország, hiszen tagság tárgyalások zajlanak, és Kukan, illetve Fleckenstein képviselők személyében küldtünk is ki oda megfigyelőket, hogy nyomon kísérjék, mi a helyzet a pártok nyitásával egymással szemben Albániában. Sikeres benyomást keltett mindez a választások előtt, de a választások során egy másfajta gyakorlat valósult meg, legalábbis ez a benyomásom. És erőteljes politikai felhangok kísérték mindezt. Az EBSZ e egyértelműen állást foglalt a médiával kapcsolatos kérdésekben, hogy mi is zajlott Albániában. Itt hallok a beszámolóban a szavazatvásárlásokról, illetve különböző manipulációkról. Itt étkezést, vagy akár készpénzt is ígértek a szavazatokért, listákkal manipuláltak, a közigazgatás egyértelműen egy oldalon beavatkozott a választási kampányba, nyomást gyakorolt tisztviselőkre, a kormány int intézkedéseket foganatosított, hogy bizonyos tisztviselők magatartását a választások során befolyásolja, rájuk nyomást gyakoroljon. A közszolgálati adót is használták ilyen célokra, tehát itt mindenféleképpen közigazgatási hibákról van szó, nagy nehézségeket okozott mindez, fizikai agressziókról is hallunk, 39 példáról lehet hallani a manipulációról, aztán a közigazgatás politikai felhasználásáról szintén számos esetben szól ez a beszámoló. Tehát érdekelne mi is ott a helyzet, én nem voltam jelen személyesen, nem tudom mindezt megítélni. Tessék? Ezért jó lenne, hogyha a szakbizottságban beszélnénk erről. Talán Kukán úr vagy Fleckenstein úr megkezdhetni ezt a beszámolót, elmondhatna, hogy milyen benyomásokkal távoztak Albániából. Eduard, tiéd a szó. Köszönöm. Mindig a nagyobb frakció kap először szót, szakítja félbe az elnök. Kukán urat, bár nekem mindegy, mondja az elnök úr. Thank you, Mr. Chairman. A few words about the... Köszönöm, elnök úr. Néhány gondolatban, vagy néhány szóban emlékeztetnék arra, hogy mi történt Albániában. Nagyon nehéz politikai válság, feszültséggel teli helyzet alakult ki a múlt évben, és a múlt évben a parlament ellenzéki pártjai nem voltak hajlandóak a parlament munkájában részt venni elég hosszú időn keresztül. Ahogyan ön is elmondta, az is igaz, hogy Fleckenstein úrral együtt decemberben Albániába látogatunk, még karácsony előtt, és akkor sikerült valamiféle megállapodást kialkudni a politikai pártok között. Ez a, egyesség pedig a parlamentben is teljes összhangban elfogadást kapott. Ami az önkormányzati választásokat illeti, ezek az közigazgatás reformjának keretében valósultak meg, amelynek értelmében a közigazgatási régiók számát legcsökkentették 61-re. Ezek nem is régiók, inkább körzetek. Nos, hát ami az ország jövőjét illeti, ez nagyon fontos teszt volt, mert Albánia tagjelölt ország, és azt, várja, azt várja, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját tudassuk velük. Ez is, ezért is volt ennyire fontos mindez. Én kapcsolatban voltam az EBS e meg, választási megfigyelő missziójával együtt az EU megbízott nagykövetével is beszéltem, Blahutin úrral, valamint az amerikai nagykövettel, Albániában természetesen, és elolvastam azt az előzetes jelentést, amelyet az EBS e írt. Mit is mondhatnék erről? A jelentés tartalmazza azokat a tényeket, hogy nagyon sok szabálytalanság történt a választások során. El már az általad felvetett kérdésekkel kapcsolatban Alapvetően nyugodt volt a választási kampány, és a választások napján sem történt drámai probléma. Azt talán pozitív jelként értelmezhető, hogy a pártok elfogadták a választási eredményeket, és a vesztes párt gratulált is a nyertesnek, de talán folytatni kell a vitát, amikor majd az OHIR és az, és az EBESZ jelentéseit is megkaptuk. Ezen kívül azt szeretném még elmondani, hogy már ebből világosan kiderül két dolog. Az első az az, hogy a kriminalizációt megszüntessük. Fleckenstein és jó magam azt kértük, hogy a büntető jogilag elítélt személyek ne vehessenek részt a parlament munkájában, sem pedig az önkormányzati választásokon ne lehessenek jelöltek. Ezt viszont nem sikerült elérnünk, ezen pedig jó lenne, hogyha változtatnánk. Egy másik fontos gondolat az volt, hogy valóban ki kell vizsgálni bizonyos ügyeket, persze nehéz mindezt bizonyítani, mert a megvesztegedési ügyek nehezen felgöngyöríthetők, hiszen a megvesztegetett személyek nem szívesen mennek a rendőrségre és mondják el, hogy mi történt. De hát valóban ez volt az alapja a választási csalásnak aztán az intézmények átpolitizálása és más problémák is adódtak, amelyekre már te is utaltál. A választási bizottság munkája az elején nem volt mindig kielégítő. Én azt hiszem, hogy még mielőtt bármiféle végkövetkeztetést vonnánk le, várjuk meg az ODIR és az OECD, illetve az EBS e jelentéseit, és majd azután komplex és objektív módon tudjuk értékelni a kialakult helyzetet, mert különben a választások megítélése nagyon fontos az ország jövője szempontjából is. Köszönöm szépen! Ennyit mindenképpen el kellett mondani, és nincs is mit hozzáfűzni ehhez, mert amit Kukán úr mond, azzal teljesen egyetértek. Általában véve az ODR azt állítja, hogy alapvetően minden rendben zajlott, és a mi kiküldötteink is azt mondják, hogy jobb volt az egész, mint minden korábbi. Az egyes nagykövetségek, mint például az olasz is pozitívan nyilatkozott. Ezek, tehát E- ezekkel együtt is, ha jobb is volt minden, mint korábban, még bőven voltak most is hibák. És ezzel a listával foglalkoznunk kell. Meg kell várnunk persze a végleges jelentést, és akkor majd meglátjuk, hogy mely pontokon követelhetjük a kormánytól, hogy javítson a helyzeten, és hol szükséges konkrét intézkedéseket hozni. Az UDR jelentését meg kell várni tehát. Egy biztos, hogy gondot okoz, hogyha a párt családunk vezetői Brüsszelben találkoznak, akkor arról is beszélni kell, hogy voltak-e tényleg hírívó szabálytalanságok, amelyekkel egyenként foglalkozni kell. Hán biztos nagyon visszafogottan nyilatkozott, gyakorlatilag csak azt mondta, hogy várja a végeredményt, bár mások is így tettek volna. Nem halljuk az elnököt. Azt javaslom, mondja az elnök, hogy az ODR jelentés tevőjének és a Európa Tanács, illetve pontosabban az ODR közgyűlésének jelentés tevője felé azt közvetítsük, hogy két hónapon belül írja meg a végleges jelentést, és hívjuk meg majd egy meghallgatásra a nagykövet nagyköveteket is, van ott egy olyan emberünk, aki szókimondó, és nem fogja elhallgatni a dolgokat. Ugye ezt ugye a párt kongresszuson is meg lehet ejteni. Esetleg azt mondod? Egyetértetek? Jó. Akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. a csúcs találkozó. Danzson kolléga nincs itt, pedig ő lenne az előadó. A csúcs elsősorban biztonságpolitikával, védelempolitikával foglalkozott múlt pénteken, hogy kellett volna, hogy foglalkozzon. A 2013-as védelmi tanács döntéseit megerősítették, tehát most már akkor várható, hogy átültetik a gyakorlatba az akkori konklúziókat, következtetéseket. Vagyis egy közös globális kül- és biztonságpolitika fogalmazódik meg 2016-ra. Ez a terv legalábbis a tanácsnál. A koordinátorok ülésén ezzel kapcsolatban elhatároztuk, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést írunk. Um hier frühzeitig in diese, glaube ich, wichtige Frage ein. És ezt a fontos kérdést nem hagyjuk szó nélkül. Azokban a kérdésekben, ahol szorosabb együttműködésre kerülhetne sor a védelmi politika területén, és ahol költségvetési vonzata is van a dolognak, például a kutatási és technológiai programok becsatornázása kapcsán, illetve az úgynevezett hibrid fenyegetések kezelése, az arányos reakció, a védelmipar arányos fejlesztése ügyében biztos, hogy el kell mondanunk a véleményünket az elhangzott vitákkal kapcsolatban. miközben a Grexit kérdése folyamatosan aktuális. Ahogy már múlt kedden is sejtettük, nem kapott konkrét mandátumot mégsem a a Lisszaboni szerződés teljes körű végrehajtására, senki pedig ezt szerettük volna, főleg egyes, az Egyesült Királyság blokkolta ezt a törekvést, és mivel ebben a témában egyhangúságra van szükség, az van, ami van, vagyis nincs semmi. Tehát ha már arra sem vagyunk képesek, hogy témákat, témákról eldöntsük, hogy kinek a felelősségébe tartozzon, vagy azt sem tudjuk eldönteni, hogy kinek kéne megvizsgálni adott kérdéseket a politikai kihívások kapcsán, akkor viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem sok esélye van ennek az egységesített politikának. Pedig e, egy olyan területe sincs a politikának, ahol ilyen egységesen állnának az európai választók a dolog mellett. Tehát minden európai, vagy hát az európai többsége közös védelmi politikát és külpolitikát vár. Ez a keleti helyzet szempontjából nagyon szomorú. Blokád van konkrétan keleten, és blokád van a tanácsban is, átvételtelemben. Ezzel foglalkozunk el továbbra is. Az egyhangúsági szabály öl meg minden kezdeményezést, és én szívesen nyilatkozom erről, meg ír, írok újra jelentést, hogy miért nem jó. Az egyhangúsági követelmény a tanácsban. Ha lehetne több, nagy többséggel ilyen kérdéseket eldönteni, az sokkal dinamikusabbá tenne minket. az, annyit bírtak kinyögni a tanácsban, hogy megbízzák a fő képviselőt, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Lisszaboni szerződés tartalmaz-e még kihasználható elemeket. Van itt egy ötbetűs csúnya szó, a PESCO. Na erről semmit sem szóltak, pedig pont ebben lett volna a kompromisszumnak egy sírája legalább, hogy egy permanens, permanens struktúrált együttműködés legalább megfogalmazzanak. De ezt, eh, és ez a szerződésben is benne van. Ezt meg sem említették, tehát csalódás volt a mostani csúcs, az európai kihívások és közös védelmi politika szempontjából. Tegnap ott voltam Rigában, amikor az ottani európai és helyi képviselők Európa jövőjéről vitáztak, sőt az amerikai kongresszus képviselője is ott volt, és mi ugye az amerikaiaktól várjuk, hogy Kelet-Európában csináljanak rendet és garantálják a biztonságot továbbra is, miközben mi képtelenek vagyunk bármilyen kollektív fellépésre. Tehát néha verjük a mellünket, hogy Európa majd egyedül, de amikor konkrét cselekvésre kerülne sor, akkor képtelenek vagyunk még együttműködni is. És az amerikaiak meg hát mosolyognak, vagy szomorkodnak ezen. De ennél nagyobb baj, hogy keleten, ahol nagy szükség lenne ránk, nem vagyunk kellő eréllyel jelen. Ezt saját hazámban is vita kísérte, hogy, hogy angazsáljuk-e magunkat egy közösebb védelmi politikába. Na, tény, hogy az angol népszavazásra készülni kell, és olyasmit nem szabad csinálni, ami elidegeníti a az angol választókat. Meggyőződésem, hogy az angolok Európa párti módon fognak szavazni végül is, de ugye olyasmit le, sem lehet csinálni, ami felbőszíteni őket. Van ezzel kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Ez meglep, hogy nincs. Nincs, senki nem jön, de mégis csak jól van. Tessék. Néppárt, aztán... Na. Yeah, please, Andre. No, no, the lady first. She... Hölgyek először. Ja, dank meneer de voorzitter. Mijn excuses, ik was even buiten geroepen. Köszönöm szépen, elnök úr. E, e, igen, elterelték a figyelmemet. Ugye az európai csúcsról van szó. Na, igen. Elnézést. Éppen tele van hívásban nyitottam, de az is a csúcssal kapcsolatos volt. Nos, hollandul beszélnék, ha megengedik. Köszönöm a, az elnök úr által elmondottakat. Igen, mi is azt vártuk volna, hogy a biztonsággal és védelmi politikával érdemben foglalkozik a csúcs, 2013-ban erre már reménységet keltő hangokat hallottunk, de a valóság sajnos kiebrándító. Nem kapta azt a figyelmet az Európai Tanácson a téma, mint kellett volna. Minden másfél évben napirendre tűzi a tanács ezt a kérdést, és gyakorlatilag ugyanezt fogalmazza meg, mint a korábbi tanácsüléseken, már 2016 óta már akkor megfogalmazódott egy globális stratégia, azt megerősítették tavaly, aztán most is. 13 év alatt csak minimális ellépést sikerült elérni Szalarához idejéhez képest. Meg kéne már nézni, hogy milyen alapon akarunk új stratégiát, mert úgy tűnik, hogy ehhez a tanács nem lát elég alapot. Az ALDE konkrét javaslatot tett egy integrált európai védelmi politikára, és a liberális holland és cseh védelmi miniszterek ezt képviselték is, sőt Finnország is benne lenne. Tehát realisztikusnak tarták, tartotta a többi miniszter is ezt a tervezetet, de ebben sem léptek tovább, nem született konkrét döntés. Tehát még mindig ott tartunk, hogy a Szalána féle elképzelést, hogy legyen egy integrált európai védelmi erő, csak a fogalmak szintjén, vagy még ott sem emlegetjük. Mellesleg az USA is ezt várná, ha mind a 28 tagállam védelmi kérdését összetesszük, akkor az együtt sem teszi ki az USA védelmi kiadásainak felét. Tehát egész Európa valamennyi országa fel annyit investál a védelembe együttvéve, mint az USA. És ezt a témát prioritással kéne kezelni. A múlt heti támadás is arra utal, hogy komolyan kellene már venni ezt a kérdést. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm elnök úr a szót. Nekem is lenne néhány megjegyzésem a néppárt részéről. Igen, valamennyien egy kicsit kiebrándultak vagyunk, ami a múlt heti csúcs találkozó érdemi eredményeit illeti. A közös védelmi és biztonságpolitika prioritásai mellett elbeszéltek az illegális migráció, a görögországi helyzet, az Egyesült Királyságbeni választások, vagy hát népszavazás ügye rányomta bélyegét a súsra, és az alapvető kérdések megint csak háttérbe szorultak. Szerintem nem szabadna hagyni, hogy papírtigris maradjon a közös védelmi és biztonságpolitika. A múlt heti kibővített elnökségi ülésen úgy döntöttünk, hogy a mi részünkről mi továbbra is ösztönözni fogjuk egy globális európai védelmi stratégia kialakítását. Három jelentést is írtunk, külön a biztonságról, külön a védelemről és a finanszírozásról nemrégiben, és tudom, hogy a többi frakció is, nem csak a néppárt fog ezzel majd foglalkozni ősszel, és minden frakció a politika megerősítését, hatékonyabb megfogalmazását, költségvetési és fellépési értelemben is hatékonyabb megfogalmazását követelni a hatalmas kihívások tükrében. Tehát, ha nem is örülünk nagyon a következtetéseknek, mert hiszen csak egyetlen egy bekezdés szántak a következtetésekben a témának, az biztató, hogy a tanács rendszeresen napirenden fogja tartani a kérdést, tehát talán nem csak 18 havonta egyszer fogja megerősítgetni jövőben azt, amit eddig is mondott. És járjunk el mi is így, tartsuk folyamatosan napirenden a kérdést itt a parlamentben. Köszönöm elnök úr a szót. Osman úr azt mondja, hogy az amerikaiak kétszer annyit költenek védelemre, mint egész Európa. Az oroszok viszont csak 15%-át költik ennek védelemre. Csak ezt szerettem volna hozzá tenni. Az Európai Unió tagállamok 182 milliárd eurót költenek összesen ez jóval több, mint az orosz védelmi kiadás, és nálunk kétszer annyi katona van, mint az USA-ban, még hogyha a költségvetés alacsonyabb is, az van, ami van. Ugyanakkor mégis pazarló az európai védelmi költségvetés, mert 80%-a a kiadásoknak administratív kiadás. Európában a védelmi kiadások 80%-a. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor akkor nagy baj van. Tudom, hogy egyes kollégáknak a szívét annyira nem melengeti meg a kérdés, hogy költsünk többet fegyverekre, de hát ellehetetlenésünk azért mégiscsak botrányos. Na térjünk rá a következő napi rendi pontra. Nem tudom, hogy az ilyen témákról -e előadó és szöveg, kiinduló szöveg nélkül. Ha nem tudunk rendes eszmeserét folytatni egy aktuális témáról, akkor a bizottságunk működése is megszenvedi ezt. Ha, ha csak ö, abban merül ki a politizálásunk, hogy 340 ö, módosítós szövegeket ö, csócsálunk heteken, hónapokon át, az szomorú. Nekünk politizálni is kéne. A külpolitika az aktuális helyzetekre való reagálás képességét is jelenti, nem csak jelentés írást, amiből majd diákok írnak szakdolgozatot de úgy láttam, hogy nem láztam föl a kollégákat még ezzel a provokatív kijelentésemmel sem. Na, Fehér Oroszországgal közös delegációnk tevékenységéről fogunk beszámolót meghallgatni. Június 17-én volt valami, amiről most a kolléganő beszámol nekünk. Azt gondolom, hogy ebben a szakbizottságban sokkal jobban oda kellene figyelnünk ilyen országokra, és ez teljes mértékben támogatja a, az ALDE is. Köszönöm. Az Európai Parlament delegációja járt a helyszínen, Haszkowski úr vezetésével. Sok év óta ez volt az első parlamenti delegáció térségben, és talán érdemes lenne mégis erről egy beszámolót meghallgatni, hogy volt-e értelme odautazni, mit sikerült a beszéd partnerekkel megbeszélni, elérni. Kolléga úr, önnél szó. Itt van a Skaszkaszki úr? Nagyon röviden. Engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy elmondom, hogy egy teljes mértékű tájékoztatást kaptak, és napi rendet is a találkozókról. Éppen ezért mindenkinek ismernie kell a misszió és a program tartalmát, hány féle találkozóra kerül majd sor, és hány találkozót szervezünk az ellenzéki képviselőkkel, illetve a kormány oldallal. Nagyon jól szerveztünk mindent, nem voltak igazából meglepetések, sem a jó, sem a rossz, sem rossz értelemben. Az én véleményem szerint jó az, hogy ellátogattunk oda, ugyanis számunkra az volt a legfontosabb, hogy nagyon sok alkalommal ki tudtuk mondani azt, hogy az alapkérdésekben nem lesz kompromisszum. Elmondtuk azt, hogy hogyan gondolkodunk a politikai foglyokról, és beszéltünk a halálbüntetéssel kapcsolatos memorandumról is, illetve azokról a rendeletekről, amelyek megakadályozzák az országban a civil szervezetek működését. Nagyon sok ellenzéki politikussal, politikai foglyok, hozzátartozóival és üzletemberekkel is dolgoz, találkoztunk, illetve azon politikai frakciók, csoportok és civil szervezetek képviselővel is találkoztunk, akiknek a tevékenysége világszerte ismert. Tudjuk, hogy bizonyos területeken olyan a helyzet, hogy attól félünk, hogy Fehér Oroszország bizony szeretne velünk beszélni, és vannak olyan fontos kérdések, mint például a vízummentes rendszer kialakítása, a bolonyai szenderdek átvétele, illetve a Erasmus ösztöndiak kérdésében mindenképpen eszmét kellene cserélnünk velük. Voltak negatív tapasztalataink is azzal kapcsolatban, hogy milyen borzalmas körülmények között tartják fogva a politikai foglyokat. Mi elmondtuk azt is, hogy ezzel a témával kapcsolatban továbbra is politikai értelemben fel kell hívnunk a figyelmet ennek a problémának az orvosolására. A legfontosabb talán az lenne, hogyha a elnökválasztásra koncentrálnánk, és az Európai Parlament számára nagyon fontos az, hogy milyen feltételek mellett szervezik meg ezt, a, ezeket a választásokat. Ennyit nagyon röviden a delegációs utazásról. Szeretném megköszönni a résztvevőket, Kányete asszony, illetve egy másik Manitis úr, és más személyeknek is a jelenlétét, akik támogattak engem munkánkban Minskben. Nem halljuk az elnök urat. Mikrofon. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Szeretnék elmondani néhány gondolatot ez volt a második látogatásom Fehér Oroszországban ebben az évben. Először egyedül látogattam oda, és találkoztam a politikai foglyok képviselőivel, illetve az ellenzéki pártok képviselőivel is. Az a helyzet, hogy a politikai foglyokkal kapcsolatos helyzet az talán még rosszabb, mint amilyen volt, ugyanis hárman közülük további pereken, tehát be, bíróság elé állították őket, és meghosszabbították a büntetésüket, és ugyanakkor tudjuk a közvéleménykutatásokból és mindenféle más forrásból is, hogy Lukasenko elnök továbbra is nagyon népszerű Fehér Oroszországban. Ez pedig azt jelenti, hogy a valóságban nem kell féljen az ellenzéktől, amely egyébként eléggé gyenge, és nem kellene féljen a politikai foglyoktól sem, akik, akik börtönben vannak. Néhány kollégával megbeszéltük ezt az esetet, és abból a az eszmecseréből is az derült ki, hogy itt a politikai foglyok valamilyen értelemben túszként tekinthetők, az Európai Unió és Oroszország közötti kis játszmák túlszai ők, és az, hogy ennyire rossz körülmények között tartják őket, az tulajdonképpen az orosz partner felé való vallomás, ami arról szól, hogy nem változtam meg, ugyanaz vagyok, aki korábban. De ezek mégiscsak emberi lények, és ők tulajdonképpen a sok játszmában Lukasenko és Putyin között csak kisjátékosoknak tekinthetők, de tulajdonképpen bármilyen sajnálatos is, ez jött ki azokból a beszélgetésekből, amelyeket a családtagokkal is folytattam. Egy másik meglátás, amit szeretnék megosztani az itt ülőkkel, az az, hogy az ellenzék tart tőle, hogy az egyik oldalon Fehér Oroszország átalakulhat, és Lukasenko az ellenzék és akár a politikai foglyok ügye is a közös pragmatikus érdekek miatt árnyékba kerül. És utolsó gondolatként még azt szeretném elmondani, hogy általános érzés Fehér Oroszországban, az az, hogy rendben van, hogyha elveszítjük Fehér Oroszország szuverenitását, illetve hogy félnek ettől, és Lukasenkót gondolják az egyetlen politikusnak, aki képes arra, hogy meg tudja őrizni az ország függetlenségét. És ezért a külügyminisztériumból és az ellenzéki erőktől is azt hallottuk, azt a kérés fogalmazták meg, hogy kérik, hogy más európai problémák, Európa szomszédságában létező problémák ne árnyékolják be a fehér orosz ügyet. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány gondolatot megosztani Decemberben Minskben jártam egyénileg, és Fehér Oroszország partnerország számunkra, ugyanakkor, hiszen szomszédos ország is, ugyanakkor nagyon nehéz a politikai foglyok ügyét megemlíteni, Nagyon nehéz a politikai foglyok családtagjainak kapcsolatban lépni a foglyokkal, meglátogatni őket. Úgyhogy én nem is hiszem, hogy véletlen lehetett az a baleset sem, ami az egyik családtagot érte. Nagyon nehezen fog az ellenzék összeállni és közös jelöltet állítani. Egyrészt azért, mert eleve a pártállítás is nagyon nehézkes adminisztratív szempontból a belügyminisztériumnál, és ugyanakkor úgy tűnik, hogy nehéz lesz egy egységes jelöltet állítania a teljes ellenzéki oldalnak. De ugyanakkor Lukasenko úr 69%-os népszerűségi rátának örvend, tehát nem kérdéses az, hogy ez hogyan néz ki ez a dolog. Valószínűleg a választási iroda 99%-ot fog majd kijelenteni, de mindez nem kedvez a demokratizációs folyamatoknak. Ezen kívül meg vagyok győződve arról, hogy továbbra is beszélnünk kell, párbeszédőt kell folytatnunk Fehér Oroszországgal, úgyhogy jó az, hogyha az Európai Parlament hivatalos delegációt küld ebbe az országba, hiszen 12 éve nem volt ilyen utazás, és 6 évvel ezelőtt történt ugyan valami kis kísérlet erre, de hogyan is reagáljunk erre. Az EU és Fehér Oroszország nem fog tudni együttműködni azon kérdésekben, amelyekben nagyon különböző a véleményünk, de ugyanakkor én lelkes voltam abban, hogy a, az élelmiszerbiztonsági kérdés az megoldott Fehér Oroszországban, egyébként ez EU-s finanszírozásból történt, és nagyon pozitívan értékelik a szakértők, illetve a tudósok is ezt a fajta együttműködést. És hát biztos, hogy más fontos együttműködési fórumok is vannak, mint például a drogkereskedelem elleni harc, vagy a határellenőrzések. Tehát mégiscsak úgy tűnik, hogy azért vannak itt sikerek is, Természetesen nem szabad a fájdalmas fennmaradó kérdéseken felülemelkednünk, itt a demokráciára gondolok, az emberi jogokra, hiszen ez fontos kell, hogy prioritás kell, hogy maradjon listánkon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. A kritikus párbeszédet fenn kell tartani Fehér Oroszországgal, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az EU álláspontjának vannak végpontjai, amelyek mögé nem lehet visszavonulni. Tehát mind Fehér Oroszország és az országon belüli Lukashenko féle politikai bűnözés vonatkozásában keményeknek kell lennünk, Ugye amikor a választási bizottság elnökével tárgyalunk, akkor a fő manipulátorral tárgyalunk. Lukasenko jobb kezéről van szó. Ez a hölgy a kecskére bizott káposzta esete, neki kell kivizsgálni a választási csalásokat, miközben hát az állami választási csalásnak ő a fővezetője. Hogyan lehet választásnak hívni egy olyan rendezvényt, ahol nincs joga az embereknek politikai pártot bejegyezni, kampányolni, és ahol hirtelen és gyorsan, véletlenül néha eltűnnek a pártok vezetői. Tehát a helyzet nagyon súlyos, az ellenzéknek nagyon gyenge pozíciói vannak, erőtlen, mert Lukasenko nagyon keményen szétverte azt. Tehát úgy látom, hogy nincsen arra esély, hogy Lukasenko rezsimjét legitimizáljuk. És nagyon vékony jégen járunk, mert Lukasenko fő hivatalnokai konkrétan felelősek két ember kivégzésért, két fiatal ember életéért, akiket tévesen terrorizmussal gyanúsítottak, azért, mert Lukasenkónak szüksége volt két áldozatra, hogy erős vezetőként mutatkozhasson. Úgyhogy nagyon-nagyon súlyos dolgok történnek itt, és én azt hittem, hogy a mi házunk nem fog leülni az alsóházi tisztségviselőkkel, de végül is három ilyen emberrel találkozott a parlamenti delegációnk, és én őszintén kimondom, hogy Lukasenko által kinevezett kínos leülni ezzel az, az ellenzék és a civil társadalom reményeit öljük meg. Ha leülünk ilyen emberekkel, akkor azzal elismertük őket. Tehát ne felejtsük, hogy a vékony jég néha beszakad, és ha ezt játsszuk, akkor esetleg mély vízbe potyarunk, és az hideg is lesz ráadásul. Nem halljuk az elnök urat. Mikrofonját nem kapcsolta be. Most lengyelül beszélnék, elnök úr, ha megengedi. A kollégám is lengyelül beszélt. Ez a mai vita olyan, mintha Fehér egy észak-afrikai országnak tekintenénk. Bele akarunk beszélni a fehér orosz belpolitikába. Ha, egy fehér, ha fehér orosz lennék, akkor azt mondanám, hogy elegem van abból, hogy itt mások be, dolgába beleszólnak, és, és a halálbüntetés ellen kampányolnak, miközben az ő kezükhöz is vér tapad. Az emberi értékek nem mind univerzálisak. Igenis joga van egy országnak saját értékekkel rendelkezni, és ha így bánunk Lukasenkóval, akkor Moszkva kezére játsszuk őt, megerősítjük az általuk egyébként eddig nem szándékozott nagy szövetséget. Ha mi magunkat, magunkat demokratának hívjuk, én nem vagyok az, ha akkor viszont vegyük figyelembe, hogy Lukasenkót a lakosság háromnegyede támogatja, már pedig ez a demokrácia. Panie Przewodniczący, Szanowni... Elnök úr, köszönöm a szót. Annyit tennék csak az elhangzottakhoz hozzá, hogy delegációnk nem egyeztetett az országban éppen megválasztott parlamenti képviselőkkel, hanem megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a különböző témák és szintek között, tehát beszéltünk kormányzati erőkkel is, de börtönbe zárt emberek hozzátartozóival és civil szervezetekkel egyaránt. Mert nekünk az volt a feladatunk, hogy meg függetlenül vizsgáljuk a helyzetet. Voltak hasznosabb és kevésbé hasznos üléseink. A legnehezebb ülések azok voltak, ahol olyanokkal kellett egyeztetnünk, mint például a Nemzeti Választási Bizottság, az Igazságügyi Minisztériumot, ahol nagyon kevés elvi egyezést találtunk magunk és ők között. Fontos szerintem mégis, hogy az Európai Parlament mindenkivel tárgyalja, már csak azért is, hogy ezen alkalmakor is felemelhesse hangját a politikai webörtönzöttek szabadságáért, és a kapcsolatot fenntartsuk azokkal is, akikkel nem vagyunk politikailag egy nézeteken, mert az elnyomott társadalmi rétegeknek is az az érdeke, hogy a párbeszéd fennmaradjon, és valamilyen nyomást ezeken keresztül ki tudjunk fejteni. Nem halljuk az elnök urat. Na nézzük akkor az adriai stratégiát. Lehet, hogy ezt a jelentést a hétvégi fejlemények miatt majd át kell írni. Komolyan mondom. Kérem is Rafka Szuicát, az előadót, hogy fejtse ki, hogy mi az aktuális helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr! Véleményt írtam a bizottságunk nevében az Adriai Régió stratégiáról. regionális stratégiáról, és mindezt az illetékes bizottság számára írtam. Az eredeti ötlet, hogy legyen ilyen jelentés, a Regi Bizottságban született meg, Sics úr agyából pattant ki. Az, volt, az a célja, hogy a régió 17 millió polgárával kapcsolatban kifejtsük, hogy milyen gazdasági eh, tevékenységre, milyen környezetvédelmi, tengervédelmi tevékenységekre és idegenforgalmi tevékenységre van szükség, és minek van esélye. Ez a stratégia tehát potenciális EU tagállamokkal működik együtt turisztikai ügyekben. Szerintünk ez egy jó módja a Nyugat-Balkán országainak felfejlesztésének, különösen, hogyha az európai makroregionális stratégia részeként fogalmazódik meg ez a regionális stratégia. A Nyugat-Balkán országai várhatóan szoros negyed fognak működni, Görögország, Horvátország már most is ezt teszi. 47 módosító javaslatot kaptam, július 1-én lesz az eszmecsere ezek közül az elsőkről, amennyi belefér, és kompromisszumos módosítókat írunk majd belőlük amennyire lehetséges. A véleményírásnál mindig meg van kötve a kezünk, az ide vonatkozó szabályok nem teszik lehetővé, hogy minden témával foglalkozzunk, amivel szeretünk volna, de remélem, hogy a módosítók révén sok tartalmi javaslat bekerül így is a szövegbe. Ami pedig a közlekedési összeköttetést, a környezetvédelmet illeti, a béke és stabilitás érdekében szükségesek ezek a beruházások is. Nyilván megbízható, hosszú távú finanszírozási tervvel kell ezeket szállítani, és van mit javítani a hatékonyságon, azt is látjuk, mert sok kérdés tisztázatlan, e téma kapcsán is. Például a legális bevándorlás kérdése is ide tartozik. Pedig jó lenne, hogyha a legális migrációval legalábbis a jelentés fejezetében foglalkoznánk. Jakabcsis úr regi bizottsági stratégiája kapcsán. Néhány napja most mindenkit intenzíven foglalkozik a migráció kérdésével újra, és persze az ezzel kapcsolatos bűnözés kérdésével is foglalkozni kell. Európa ezen térsége nagyon ö, nagy bevándorlási nyomásnak van kitéve, és mivel most többre nincs időm, a módosító javaslatokat javaslom elolvasni. Július 15-én szavazunk majd a, a véleményről, de addig is bárki bármikor megkeresett, hogy egyeztessünk. Köszönöm. Piccola collega kap Ja bih zahvalio izvjestiteljice gospođi Šuici na predstavljenom mišljenju. Köszönöm szépen. Suica asszony jelentésről van itt szó, amely a külpolitikai dimenziókra is odafigyel, és ez rendkívül fontos ebben a régióban. Itt a Jón tengeri régióra gondolok. Ebben a harmadik részben nagyon fontos lenne az, hogy politikai értelemben értékeljük a stratégiát. Hogyan is lehet ezt a stratégiát érvényre juttatni. Négy tagállamról van szó, és négy tagjelölt országról, kb. 70 millió emberről. Tehát pont ezek a személyek, akik a tagjelölt státuszban lévő államokban élnek, ők profitálhatnának ebből a stratégiából. De hát hatalmas különbségek mutatkoznak, akár gazdasági értelemben, akár gaz- makrogazdasági indikátorok értelmében, és évente mm, egyre inkább távolodnak ezek egymástól. Ezen kívül a, ezekben az országban nagyon rosszul működik a közlekedés is, és ezért nagyon oda kell figyelni ezekre a kérdésekre. Jelenleg Horvátország egy olyan kezdeményezéssel élt, amely az Adriai tenger Jón tenger összeköttetését biztosítaná, és fontos lenne azt látni, hogy az Európai Unióban hogyan néz ki ez, hiszen stresszteszt is végeztek, és ebből az derül ki, hogy az Oroszországtól való függőség, illetve az árváltozások nagyon nagy problémákat okozhatnak ebben a régióban. Tehát jó lenne, hogyha egy gázvezetéken is elkezdenénk gondolkodni, ugyanakkor itt vannak a menekült kérelmesek, és különbséget kell tenni a rendes migráció és, és az emberkereskedők által szervezett migrációk között. Itt tudom, hogy sokszor hasonló jellegű migrációról van szó, azért mégsem azonos ez. Nem olyan régen beszéltünk Magyarországon egy építendő falról. Én azt hiszem, hogy ez a stratégia hozzá járulhatna ahhoz, hogy ne érkezzen olyan sok bevándorló, és talán minden érintett fél részvételével ezt a stratégiáját átláthatóvá lehetne tenni, és hozzájárulhatna ahhoz, hogy az egész régióban javítsuk a helyzetet. Amennyiben sikeres lesz, hozzájárul majd a belső piac és az egész régió fejlődéséhez. Köszönöm szépen! Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime ALDE grupe želio čestitati kolegici Šujci. Az ALDE részéről Suica asszony szeretném, neki szeretnék gratulálni a jelentéshez, de Jakobcsics úrnak is, mert ő a jelentéstevője. Arról van szó, hogy ez egy nagyon instabil régió, igen nehéz helyzet van ott, és az EU részéről is persze oda kell figyelnünk erre a régióra, ugyanis aggasztó jelek mutatkoznak. Az aziai tengeri jón tengeri régióról van szó, és fontos az, hogy odafigyeljünk a közlekedési összeköttetésekre. De van egy olyan aspektus, amelyre még kevesen világítottak rá, arról van szó, hogy ezt a régiót energia utánpótlás szempontból is figyelembe kellene venni. Tehát ez egy olyan aspektus, amelyre oda kell figyelnünk, mert ennek fontos hatása lehet az e Európai Unióval való kapcsolatok szempontjából is, és ezért fontos lehet mindannyiunk számára. Olyan energiaforrást szabadíthatnánk fel, amely az EU-ba azon az úton érkezne meg. Köszönöm szépen. Én is szeretném volna megköszönni Sújta asszonynak ezt a csodálatos véleményt, és szeretnék csatlakozni az előttem felszólaló kollégákhoz, akik beszéltek a szinergiákról, és arról, hogy geopolitikai és stratégiai szempontból miért fontos mindez. Szeretnénk a szociális különbségek lebontásához hozzájárulni, a Nyugat-Balkánon a szociális kohézió kialakítását támogatnánk, és nagyon sok olyan gondolat van még, amire rá szeretnénk mutatni de ugyanakkor jó lenne, hogyha a zöldek módosításait, a 42-es módosításra gondolok konkrétan, figyelembe vennénk. Környezetvédelmi szempontból hatása lehet ugyanis régiónkra mindennek, és az energia, az Európai Unió energia utánpotlását is támogatnunk kell az is jó, hogyha az Adriai tengerben a kőolaj és földgáz lelőhelyek kiaknázását támogatjuk, és a hatásvizsgálatokon is dolgoznunk kellene, ugyanis ezeknek jó lenne, hogyha környezetvédelmi szempontból is kitekintést nyújtanának. Biodiverzitás a régióban, ez az, ahol a közös tervezés nagyon fontos lehet illetve ezzel a régióval való jobb együttműködés, az Adriai tenger, a Jón tengeri régió. Jó lenne, hogyha úgy alakítanánk ki ott a beruházásokat, hogy azzal a környezetet nem károsítjuk, és fontos lenne felhívni partnereink figyelmét a megújuló energiaforrásokra is. Grazie. Köszönöm. Olaszként természetesen nagyon örülök annak, hogy ez a stratégia kialakult, mert ez egy olyan régióra irányítja rá a figyelmet, amely a szívünkhöz közel állt. Számunkra az Adriai tenger másik partjával való együttműködés nagyon fontos, alapvető fontosság, úgyhogy köszönöm szépen a véleményt, és Jakov Csics úrnak is a vezető szakbizottságtól a munkáját. Szeretnék néhány gondolatot felvetni. Az egyik az infrastruktúrális hiányok, ez jó, hogy erről szó esik, út, vasútra gondolok, és megint az Adriai tenger, Jón tenger korridor létrehozásának gondolatát vetjük fel, ez pedig egy megfelelő mobilitást és a turizmusnak is löketet adna. Ami az energiabiztonságot illeti, nem biztos, hogy teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, mert az igaz, hogy ezekben az országokban olyan sérülékeny ökoszisztémák vannak, amelyekre oda kell figyelnünk, de ugyanakkor az is igaz, hogy nem lehet most, a mostani helyzetben, amikor nagyon alacsony a kereslet, a földgázra erre gondolni. És ugyanakkor a beimportált gáz mértéke miatt hatalmasan a szennyező hatás. Tehát ezt nem biztos, hogy jó vagy pozitív hatásnak gondoljuk, mert túl nagyok a kockázatok. Ugyanakkor a kőolaj kitermelését az Adriai tengerben szintén nem támogatjuk, mert itt megint csak a turisztikai ipar ö, problémájára hívnám fel a figyelmét, és ez egy rendkívül zárt és nem nagy mélységű tenger, tehát hogyha bármilyen ö, baleset történne, akkor több tíz évbe kerülne az, hogy az ökoszisztémát vissza tudjuk állítani. Ugyanakkor az illegális bevándorlásra is felhívnám a figyelmet, és végül pedig az iszlám szélsőséges mozgalmakat is megemlíteném, ugyanis itt is együttműködést, szinergiákat kellene kialakítanunk ezekkel az országokkal, mert így lehet megfelelő megoldást találni a felvetett problémákra. Hvala lijepo predsjedniče. Evo kad su govorili svi hrvatski. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már ennyi horvát kolléga beszélt, akkor hagyj beszéljek én is. Néhány szó erejéig. Köszönöm Suica kolléga, kollégának, Jakobsics úrnak és minden résztvevőnek a jelentést. A földközi tengeri térség, az Adria tengeri térség ö, régiójának megalakításának kérdése már sok évvel ezelőtt vetődött föl. Mára elkészült egy stratégia, amely a Duna stratégia tapasztalatait alkalmazná, hiszen az sikeres volt. A makrorégió az egy új koncepció ezzel együtt is, ezzel együtt is. Én magam is részt vettem a Duna stratégia megfogalmazásában, és megtapasztaltam azt, hogy milyen, hogyha maga akar az ember elérni valamit, és hogyha együttműködésben másokkal. Ezt a tapasztalatot most szívesen továbbadom. A stratégiának a bővítési politikára konkrét hatása van. Négy olyan ország van most, amely a bővítés valamilyen fázisában van, és Macedónia és Koszovó is érdeklődnek iránta, hiszen ők a Duna stratégiával nem lefedett országok. Szerbia már más tészta, de Szerbiát is érdekli ez a stratégia is, mert Montenegróhoz hasonlóan a régi Jugoszlávia részeként adriai országnak tekinti magát, és már is rájött arra, hogy előnytelen lenne neki kimaradni ebből az együttműködésből. Hán biztos amikor még maga is a regionális kérdések felelőse volt, pont ezen a területen dolgozott. Most Krétu biztos viszi a dossziét, és nagy potenciál rejlik egy ilyen stratégiában az egész régió, régió számára, ugyanis stabilizáló hatása lehet és ez még az illegális migráció problémáját is enyhítheti. Mindenki sok reménységet hűz hozzá. Kívánná az előadó még egyszer megszólalni ebben a témában? Akkor Szakora asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Szeroszonynak a véleménye kapcsolatban elmondottakat. Noha egyetértek a legtöbb előttem szólóval, egy dolgot leszerettem volna szögezni. Ez egy vélemény, és ezért a hozzá benyújtott módosítók Szóval nem minden módosítót tudok támogatni, hiszen a migrációs pillért most utólag próbálják beemelni a szövegbe. Nem erre készült a stratégia, nem a migráció kezelésére, de tény, hogy az ilyen projekteket is képes lehet befogadni, csak nem ez a fő vonulata. És nem helyettesítheti a térségben most már megbukottnak tekinthető közös európai migrációs stratégiát. Nem lehet mindent a térségi stratégiától várni. Olyan irányba léptünk most el, hogy Hán biztos részvételével december másodikával elkezdődött egy stratégia, és ezen belül pedig átfogó határokon átnyúló jelleggel projektek megfogalmazása is elkezdődött. A makroregionális projektek tanulsága az, hogy szükség van közös fellépésekre, annak érdekében, hogy a stratégia kifejthesse hatását, és az országokból kihozza a bennük levő potenciált környezetvédelme, energiai ügyi területen, és a projekt által még az európai erőforrások is, energiahatékonysági témákra gondolok, mobilizálódnának. Tehát én csak előnyt látok benne. És persze a kapcsolatteremtésnek is egy kerete, egy ilyen projekt, gyógyítja az izolációt. Ugyanakkor a már említett okok miatt a jelenlegi helyzetben nem szabad tovább bővíteni a makrostratégia körét, a lefedendő területeket, mert valamilyen korlát nélkül szétfolyik a dolog. Ha megengedik, akkor most az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm javaslataikat, megjegyzéseiket, meggyőződésem, hogy ha a módosítókkal kezdünk meg foglalkozni, akkor Jakobcsis úr véleménye megvédhető lesz. A nyílt Jóntenger és a zárt Adriai tenger térségének együttműködése szerintem mindenkinek szívügye. Nem fog ez megmaradni a papíron, ez, ez, ezt a megvalósulás fenyegeti ezt a projektet. Óriási kapacitásépítési igény van a térségben, és Hán biztos és Kréd biztos tapaszt biztos tapasztalata is fontos, bár számomra leginkább az infrastruktúra fejlesztés kiemelt feladat, amit Pitula úr is kiemeltként említett. Ehhez azonban európai támogatásra van szükség, főleg ahhoz, hogy végre elkészülhessen a, a már részben megépített eh, projekt. Horvátországban az autópályaépítésben és a vasútépítésben nagyon sok európai pénz folyt. Itt az ideje annak, hogy ezeket a folyosókat készre építsük. A jó infrastruktúrával a többi projekt esélye is javulni fog, és csökkenhetnek a térség országai közötti különbségek. Ugye Koszovó és Macedónia a lista végén kullogó országok, az ő vonatkozásukban még azt sem tudjuk, hogy hogyan lehetne őket bevonni a stratégiába, pedig hát saját tengerük van, tengerpartjuk. Meggyőződésem, hogy miután a többi bizottság véleménye is elkészül, ki fog alakulni egy pozitív kép és a stratégiánk megvalósítható lesz. Jó, köszönöm, akkor ezt a napi rendi pontot ezzel letudjuk. Kicsit hamarabb értünk a dolog végére, mint terveztük. Július 15-én lesz erről szavazás. A Regi Bizottság csak szeptember 15-én szavaz, úgyhogy még bőven van idő kollégák a módosítókat meghívni, azokról tárgyalni attól tartok, hogy most meg kell szakítsuk az ülést, mert 6 órától szavazunk, és sokan csak hatra jönnek szavazni, más témánk pedig nincs, nem tudjuk előrehozni. Ugye egyetértenek a kollégák, hogy nem hozhatjuk előre a szavazást, mert nagyon sokan hiányoznának. Úgyhogy felfüggesztem az ülést 6 óráig. Alex we'll call you as soon as he's out of the meeting on, on the Monday.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

Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. We have now to vote. Szavaznunk kell. Kérem, jöjjenek vissza. The final vote on the draft opinion on the proposal. Következzék a záró szavazás az Európai Parlament rendeletére vonatkozóan. és az idevágó tanácsi rendeletről, mely az EC 1236 per 2005, mely az egyes a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szól. Ez tehát a cím, és most pedig az a megtiszteltetés ér minket, hogy szavazhatunk. Lokbiller asszony kívánna szólni. Köszönöm szépen az jelentéstevők munkáját, a vita remek volt. Az Életékes Szakbizottság, az INTA, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, ott lezajlott a vita. A legtöbb pontot illetően közelíteni tudtuk a véleményeket. Elnök, remek, akkor szavazzunk. Yeah. Americans uh, are using water, water to torture prisoners. I, I don't... Elnök úr, az USA-ban a foglyokat víz felhasználásával kínozzák az úgynevezett waterboarding alkalmazással. Ez nem szerepel ezen a listán. Vodka boarding, mondja az elnök úr. <laughs> So, let's vote. Szavazzunk tehát. 36 as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es és 38-as azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. Hármas és a 39-es azonosak ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Has you taken your credit card again? Megint a hitelkártyáját használta? No, we have to start again. Something went, went wrong here. Everyone. Ez nem működött jól, akkor még egyszer megismételjük a szavazást. Now the vote is closed. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 17 ellen a szavaztak. 3-as, 39-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. négyes és tízes mondja az elnök úr, négyes negyvenes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es, két részben, első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, ki van a második rész mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-25 arányban elutasítottuk. Das war 42, ne? 2, ne? volt a 42-es második része. Ötös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29-19 arányban elfogadtuk, mert 6 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 7-es és 43-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as és 48-as mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-21 arányban elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Akkor nézzük meg a 10-es és 51-es módosítókat mellettük. Ellenük tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 23-27 arányban elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es és 58-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette 61-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 23-26 arányban elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatvan négyes mellette Ach, hát das steht da oben so, ja, richtig. Komprom Kettes kompromisszumos. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 4-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük a négyes kompromisszumost. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 29-21 arányban elfogadtuk. 20-as módosító következik, mellette, ellene. 5-ös kompromisszumos, ez szürke sávban van, úgyhogy meg kell erősítenem a diotriámat, tehát 5-ös kompromisszumos mellette. Dagegen. Ellene, tartózkodás elfogadva.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 Lezárom a szavazást. 24-25 arányban elutasítottuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 23-27 arányban elutasítottuk 33-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. A jelentés 45-2 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm a jelentéstevőnek. Das nächste Treffen. Következő találkozónkra július 15-én kerül sor, lezárom az ülést. Köszönöm. Yes.